Köszönöm a sok munkát ezen a dosszién, köszönöm kedves kollégáknak is. Ezzel ezt a vitát lezártuk, és áttérünk a következő napi rendi pontra, második olvasatra ajánlás. Florenc úr, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai témában készített erről jelentést. Átadom a szót az előadónak. Itt van? Jelen van? Karl Heinz, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szót. Teljesen banális módon azzal szeretném elmagyarázni, hogy azzal szeretném kezdeni, hogy elmagyarázom a kollégáknak, hogy miről is van szó, amikor az elektronikus berendezések hulladékairól beszélünk, mert egyesek azt állíthatják, hogy ez teljesen lényegtelen. Egy tonna elektromos hulladék 200 50 kiló, nem, mondja az előadó, 1 millió mobil telefon, 250 kiló ezüstöt, 24 kiló aranyat és 9 kiló rezet tartalmaz. 1 tonna mobiltelefon, elnök úr, 50-szer több aranyat tartalmaz, mint egy tonna föld, amelyből az aranyat kitermelünk, tehát ebből is láthatjuk, hogy milyen értékesek a nyersanyagok, és ijesztő is, hogy milyen könnyelműen bánunk Európával, az, Európában az olyan szállítmányokkal, amelyek során ugye Indiába, Kínába szállítjuk a hulladékot, hogy ott teljesen borzasztó, botrányos környezetvédelmi kritériumok mellett kezeljék ezeket és ebből is ugye láthatjuk az értékek nagyságrendjét, úgyhogy örülök annak, hogy egyes alapvető kérdéseknél ezen irányelv kapcsán mégis a megfelelő irányba mozdultunk el. Az illegális szállítmányok csökkennek, azért mert a bizonyítás terhét bevezettük, de aztán ismét felmerül az a kérdés, hogy a tagállamok mennyiben készek arra, illetve mennyiben vannak abban a helyzetben, és ez vonatkozik hazámra is, hogy tényleg a szükséges humán erőforrást elő rendelkezésre bocsássák, hogy keresztül vigyük ezt a szabályozást. Elértük azt is, hogy a gyűjtési célok növekedtek, ezek lényegesen emelkedtek. Svédországban eh, például szerencsére 16 eh, kilót gyűjtenek össze, és egy gyönyörű déli országban, ahonnan a eh, nevem is származik, ott 3 kilót gyűjtenek össze tehát ez az egyik ugye csodálatos cél, a másik katasztrófa. Az Európai Unió egyes alapító országaimban a gyűjtési kvóta 3-4 vagy 5 kiló személyeként, ez pedig azt hiszem, hogy egy szegénységi bizonyítványa gyermekeink irányába, hiszen úgy dobjuk ki a hulladékot, hogy, hogy aztán ott hogy az egyszerűen ott marad. Tehát a gyűjtési célokon sikerült javítanunk. A tanács azonban az Európai Unok egy nagyon flegmatikus szerve. A tárgyalások során nem mutatkozott különösebben Európa barátnak. Ezt érdemes kifejteni ezen példa kapcsán, hogyha például valaki Európában ma egy lámpát állít elő vállalkozásként, akkor valamikor ezt újra feldolgozzák és 27-szer, 27 különböző tagállamban kell ezt bejelenteni azért, hogy az újrafeldolgozás kérdését aztán tisztázzuk. Ez pedig azt hiszem, hogy ijesztő nemzeti politika. Ugyanakkor a különböző az áfa kulcsoknál egységesen fel tudunk lépni, de a tanács sajnos ebben a tekintetben nem ezt tette, és a KKV-k, amelyek lámpákat gyártanak, a jövőben a különböző országokban 27 különböző eljárás kell, hogy kövessenek. Ez pedig összesen 60 millió eurót jelent minden egyes eljárás szempontjából évente. Én ezt katasztrofának tartom. Valamennyi bürokráciát sikerült leépíteni, de a tanács ebben a kérdésben óriási pénz zsákokon ül, ezt fizetik be a vállalkozások, és aztán a tanács, illetve a tagállamok rátették a kezüket ezen zsákokra és éppen ezért, hogyha Franciaországban eladják ezt a lámpát, aztán egy kereskedő ezt Olaszországba szállítja, akkor óriási összegeket szállítanak át egyik országból a másikba, holott ezt sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani. Potocsnik biztos úr, én személy szerint hálás vagyok önnek azért, mert önök és a kollégái az eljárás során döntő szerepet töltöttek be, hiszen ha önök nem lettek volna, akkor kudarcot vallottak volna a tárgyalások. A tanács ugyanis úgy járt el, ahogyan én az utóbbi 22 évben ezt egyáltalán nem tapasztaltam. Az európai környezetvédelmi politikát összekapcsolni gazdasági kritériumokkal, ez, eh, ez síralmas volt, eh, síralmas nemzeti politikát folytatnak az országok, és eh, még csak a recycling, az újrafeldolgozás fogalmát sem tudtuk Európa szerte definiálni, úgyhogy mindenki úgy jár el, ahogyan csak akar. Az irány, az a csapás irány, ez helyes, de nagyon sok tennivaló vár még ránk, egészen addig, amíg a ö, tanácsot is meg tudjuk nyerni ehhez a célhoz. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Thank you. Köszönöm. Most pedig Potocsnék biztos úr kap szót. Tisztelt parlamenti képviselők! Jó estét kívánok! Ma két nagyon fontos napunk van a napi renden, az egyik pedig a vívvel, az elektromos, elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos. Szeretnék az előadónak gratulálni, és szeretném elmondani, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon sikerült eredményt elérni. A parlament és a bizottság együtt volt ebben a vitában. A az ambiciózus begyűjtési célokért harcolt, a hatékonyságért, azért, hogy az administratív terhek csökkenjenek, és a tagállami jogkövetési hatóságok az illegális export ellen fel tudjanak hatékonyan lépni. Egészében véve sikeresek voltunk együtt, és most ez az irányelv javaslat megszületett. A cél lokat ismerjük, mit is akar elérni a bizottság ezzel a javaslattal. Viszont szeretnénk, hogyha a javulás gyorsabban következne be, sőt, tovább is tartana majd, lenne folytatása, ahogy az előadó mondta, új dinamikát kell ebbe fektetnünk, ami az elektronikus hulladékot illeti, ezt mi támogatjuk. Elmondom, hogy az irányelv milyen javulást hoz a mostanival szemben, gyors kalkulációt végezzünk. A mostani begyűjtési cél 4 kg per év per állampolgár minden tagállamban. 500 millió állampolgár van az EU-ban, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak kötelező lesz körülbelül 2 millió tonna elektrikus hulladékot begyűjteni, mert évente 10 millió tonna e-hulladékot termelünk. Néhány ország a célt túlteljesíti. A tagállamok 85%-át kell, hogy begyűjtsék majd a az elektronikus hulladéknak. 2020-ban úgy becsüljük, hogy 12 millió tonnát fognak kidobni az európaiak, és körülbelül 10 millió tonna gyűlik össze, beleértve az ont, kadmiumot, higanyt és egyéb anyagokat. 10 millió tonnában lesz arany, réz, ezüst, platinum és más olyan nyersanyagok, amelyeket vissza lehet fordítani, újra fel lehet használni a termelésben, és ezzel az emissziót, a kibocsátást is lehet csökkenteni. Nem tudományos ez a kalkuláció, de ez azt mutatja, hogy nagy lépést tehetünk a jelenlegi irányelvvel szemben. A szelektív gyűjtés is ezt is előirányoztuk, ez nyereséges kell, hogy legyen, és így a különböző károkat az egészségre nézve meg akadályozhatjuk. Tudjuk, hogy harmadik országokban semmisítik meg ezeket az anyagokat, ezt meg akarjuk akadályozni, és a múltban az illegális export volt a jellemző, és hulladéként kezelték ezeket az anyagokat rossz körülmények között. A bizottság nemzetközi fórumokon fellép azért, hogy megakadályozza, hogy az legális utakat ne használják fel az illegális szállítmányok számára. A bizottság el tudja fogadni remélem ezt a szöveget, amelyet az intézmények már elfogadtak, és teljes mértékben végrehajtja ezt, miután a tanács és a parlament elfogadta a javaslatot. A bizottság sok nyilatkozatot tett, először is a termékdizájnról be kell vezetni a követelményeket, végrehajtási intézkedéseket kell tenni az ökodizájn irányelv értelmében. Másodszor átmeneti megoldásokat vezetünk be azon tagállamok számára, amelyeknek gondjaik vannak a célok megvalósításában, de ez csak kivételes kell, hogy legyen, kivételes körülmények között. Tehetik ezt meg, ezt, ezeknek objektíveknek kell lennük, és jól dokumentáltaknak. A nanoanyagokról is szó van a szövegben, a bizottság úgy gondolja, hogy a nano anyagok meghatározása az ajánlásban szerepel. Potenciális veszélyt jelentenek ezek a nanoanyagok, és ezeket azonosítani kell a megfelelő jogszabályok alapján. A bizottság úgy gondolja, hogy következetesnek kell lennie az alapszerződéssel, és ez azt jelenti, hogy módszereket kell bevezetni az elektronikus, elektromos anyagok hulladék részét illetően, és az 75-ös cikk értelmében delegált jogköröket kell itt alkalmazni, az alapszerződés pedig jogorvoslatot is biztosít, hogyha felvilágosításra, tisztázása van szükség, akkor a bírósághoz lehet fordulni. A végrehajtási aktusok elfogadását is javasolja majd a bizottság. Tisztelt Hölgyeim és Ulaim, a használt elektromos, elektrikus, elektronikus berendezése képezik a legtöbb hulladékot napjainkban, és ebben olyan anyagok találhatók ezekben, amelyeket új termékek készítésére lehet felhasználni a hulladék végül is erőforrás, nyersanyag erőforrás, és erőforrás, hatékony, kompetitív gazdaságot lehet elérni ezen az úton. Nem csak a környezetet akarjuk megvédeni, hanem ez az egyik központi kérdés az európai ipar versenyképessége szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zéber úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Karhánc Florencnek és a bizottságnak is szeretném megköszönni ezt a munkát, hiszen eh, itt egy újra feldolgozás vagy átdolgozásról van szó. A jelenleg hatályos eh, irányelv február 13-án 2003-ban, tehát gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt, majdnem 10 évvel ezelőtt eh, lépett életbe, és sajnos azóta nagyon keveset változtattunk. Karl Heinz a különböző adatokat ismertette velünk, a tagállamok adatait, és hát szélsőségesek a különbségek. Ha megnézem Romániát 0,8 kilóval, Liechtensteinban 1,4, noha nem tagállam, de hát akkor is, ott sem működik igazából a gyűjtés. Németországban 7,8, Csehország 4,3 kiló, tehát ezek a begyűjtésre vonatkozó adatok. Tehát egyértelműen be kell látnunk, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy a gazdaságban létrehozzunk egy ilyen körforgást, akkor hosszú távon ezt nem fogjuk tudni megoldani, hiszen nem lesz annyi nyersanyagunk. A bizottság nyilatkozata hogy az ökodizájn után már most a termékek újrahasznosítását is be kell vonni ebbe a tervezési szakaszban. és úgy gondolom, hogy ez egy döntő kérdés. Az eddigi irányelv különböző gyenge pontokat mutatott. Például, hogy hiányzott az ökodizájn irányelve kapcsolatos kapcsolódása. A gazdasági fejlődést nem a gazdasági fejlődés szempontjából nem megfelelőek a begyűjtésre vonatkozó adatok az átmeneti szakasz után mindenképpen észszerű volna figyelembe venni a fejlődés szintjeit. A tagállamok azonban eredményes, hatékony gyűjtési rendszereket kell, hogy kidolgozzanak, és aztán majd a tagállamok ügyességén múlik az, hogy a fogyasztókat meggyőzzék. A felelősség ugyanis a, a fogyasztóké, a felhasználóké és őket is be kell vonni. Összességében pedig azt hiszem, hogy a tagállamokon is múlik majd, hogy hogyan valósítják meg ezt a rendszert. Bízom abban, hogy a bizottság nyomon követi majd ezt, hogy a gyűjtésre vonatkozó célokat hosszú távon elérjük, mert hosszú távon ez az egyetlen módja annak, hogy az ipar számára kellő forrásokat biztosítsuk, és a környezetvédelmi előírásoknak is eleget tegyünk. Köszönöm szépen. Van Brent képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! William Painter fedezte fel a a parafát, és azt hiszem, hogyha valaki valaki meg akar gazdagodni, akkor olyan termékeket kell felfedeznie, amelyeket használunk és aztán eldobunk. De azt hiszem, hogy nem ez most ennek a társadalomnak az alapelve. Manapság ugyanis ez egy komoly problémát jelent. 2003-ban született ez az irányelv mindössze, és az termékeket eldobó, keres, eldobó társadalom elkezdett a környezetvédelem felé fordulni. A levegőminőség, a szociális problémák ugyanis adottak, és ezek csak fokozódnak, hogyha az elektromos berendezések hulladékait nem megfelelő módon kezeljük. Tehát ezek fontos érvek. Ugyanakkor a bizottság is kifejtette, hogy a nemesfémek nagyon fontos nyersanyagok, amelyek különböző elektromos berendezésekben és a mobiltelefonokban is benne vannak. A átdolgozásnál pedig nagyon fontos támogatást kaptunk az ágazattól. Az előadó is említette, hogy a bizottság is támogatást nyújtott nekünk, de a tanács sajnos nem így járt el és valamilyen oknál fogva ők nyilván úgy gondolják, hogy a szabályozások nem megfelelőek, de itt ebben a kérdésben nem csak, hogy jók, hanem megfelelőek, kielégítőek is ahhoz, és szükségesek, hogy elérjük a céljainkat. Hogyha nagyra törőek akarunk lenni, akkor az exportot is szabályoznunk kell, és fontos, hogy a nano részecskék, amelyek például a mobiltelefonokban vannak, megfelelnek a magasabb célkitűzéseknek. Végezetül Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen az ő tapasztalatával és az ő vezető szerepével sikerült a parlament vezető szerepét megerősítenünk, és nagyon sokat el tudtunk érni, még akkor is, hogyha a tanács egészen más hullámhosszon volt, mint mi, de nagy meggyőződéssel frakcióm is támogatni fogja az előadót. Thank you. Mr. Köszönöm szépen, Panayotov úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a munka, amit előttünk hever, tulajdonképpen a tanács és a parlamenti delegáció közötti nagyon hosszas vita eredménye. Szeretnék köszönetet mondani Potocsnyik biztos úrnak, nagyon megértő volt, nagyon együttműködő volt, és nagyon komoly kötelezettségeket vállalt ebben a munkában. Karl-Heinz Florencnek is szeretnék köszönetet mondani, mert remekül vezette ezt a munkát, Neki köszönhető ez a rendkívül pozitív kicsengésű szöveg. Mindegyen egyetértünk abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait jobban fel kellene használni. Jelenleg a teljes elektronikus hulladék tömegnek mindössze 30%-át használják fel megfelelőképpen, a maradék 70% vagy szemétlerakó telepekre kerül, vagy pedig feketén valahogy kiszivárog az Európai Unióból. Annak érdekében, hogy legyen egy közös európai piac az ilyen jellegű hulladék újrafeldolgozásával és újrahasznosításával, ahhoz valóban megfelelő irányelvekre van szükség. de csak hat év múlva, 2018-ban lép majd ez az irányelv hatályba, tehát csak akkorra várhatjuk a valós eredményeket. 2019-re el kell majd érnünk tehát, hogy az elektronikus hulladék tömeg 65%-át összegyűjtsék a tagállamok. Egy további újítás az, hogy sokkal hatékonyabb politikákat kell majd kialakítani, és a gyűjtőhelyeknek megfelelő módon és mértékben kell majd nagyméretű, illetve kisméretű berendezéseket is átvenniük. Ennek az irányelvnek nagyon sok jó pontja van, és úgy gondolom, hogy ez minden egyes európai jövőjének szempontjából fontos. Köszönöm szépen, Tremopolosz úr lesz a következő hozzászóló, tessék! Köszönöm szépen! Kedves kollégák, egy nagyon fontos megegyezés előtt járunk egy lépéssel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban. A tanácsal és a bizottsággal való egyeztetés után megszületett a kompromisszumos szöveg. A zöldek frakciója üdvözli ezt a szöveget, ez még nem a cél, de már közelítünk a célhoz rengeteg nyomást kellett gyakorolnunk annak érdekében, hogy a teljes elektronikus hulladék tömeg összegyűjtése legalább 65%-ban megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy minden egyes vásárló abban a pillanatban, hogy megvásárol egy ilyen készüléket, tisztában legyen a hulladékok gyűjtésével kapcsolatos lehetőségekkel. Azt is meg kell néznünk, hogy mi történik a, jelenleg a hulladékkal, hogy milyen nem OECD országokba kerül ez. Ami a nanoanyagokat illeti, Beszélnünk kell arról, hogy esetleg a címkéken kellene, hogy szerepeljen az, hogy nanoanyagokat tartalmaz az adott berendezés. Nem tudom, hogy a nanoanyagok a kapcsolatos hulladékok gyűjtésével kapcsolatban milyen szabályokat fogunk tudni megfogalmazni. Reméljük, hogy a parlament megszavazza az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket de nem csak a rendelkezés, ezeket a rendelkezéseket kell betartani, hanem a feketén kiutatott hulladék ellenőrzését is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy újra itt láthatom önt az elnöki székben. A kudarcról is szó volt. A tagállamok számára kudarc az, hogy volt, hogy valóban hatékony újrahasznosítási rendszert vezessenek be. 2008-ban 70%-át az elektronikus hulladéknak még mindig elégették, vagy lerakóhelyre küldték, vagy illegálisan exportálták, és mi nem értettünk ezzel egyet, nem tudom, hogy a zöldek erről hogyan gondoltak, de szerintem mindenképpen köszönetet kell mondani Karl Heinz Florencnek, aki a jó megoldáson dolgozott. Hát ez volt a múltban, most változtatásokat akarunk, és ezt üdvözöljük. A begyűjtési célokat kiigazítottuk, a módszereket is, mennyiséget, néhány tagállam több időt kapott. Én ezt elfogadom, mert hogyha velük együtt akarunk dolgozni, akkor hatékony rendszert kell kiépíteniük. Örülök, hogy a tagállamok nagyon sok szempontból itt kézben tartják a dolgokat, főleg pénzügyi szempontból. A, tudjuk, hogy a költségek növekednek például az önkormányzatok számára, de felelősséget kell, hogy vállaljanak a tagállamok. Remélem, hogy a, az állampolgárok képesek lesznek az újrafeldolgozásnak és a, az újra hasznosításnak megvan a lehetőség, hogy mindez megtörténjen. A tagállamoknak most rugalmas keretet biztosítottunk úgy, hogy a labda most náluk van. Köszönöm, köszönöm a kedves szavakat. Biztos, hogy önt az egész frakció támogatja ebben. A következő hozzászóló Wills asszony. A tagállamok illetve az iparosodott államok már régen a lehetőségekhez képest túl nagy lábon élnek, és ezt azért tehetik meg, mert mindezt a föld szegényebb országainak kárára teszik. Hogyan közelítjük meg ezt a problémát? Nos, döntő fontosságú a hatály nyitottsága. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés példaértékű lehet a környezetvédelmi jogszabályozás számára, és ez így is kell, hogy legyen. Örülök annak, hogy a gyűjtési célkitűzések 85%-ban lettek meghatározva, mert a tanács alacsonyabb értéket akart meghatározni. Hangsúlyozom ismételten, hogy a parlamentnek nyomást kell gyakorolnia, mert csak akkor, hogyha a jogalkotó felgyorsítja a tempót, csak akkor növekszenek a beruházások a környezetbarát termékekben. Ebben az összefüggésben örvendek annak is, hogy a szolár modulokat nem vettük ki az irányelv hatájából. Jó az is, hogy nem bíztunk a gyártók önkéntes elkötelezettségbe, hiszen a parlament gyakran fejet hajtott az ilyenfajta megközelítések előtt. És van, aki ezt úgy állítja be, hogy ez az eszköz az időhalasztás szolgálja, csak ugyanakkor nem, érek, nem értek egyet azzal, ahogyan az irányelv a nano részecskéket kezeli, mert nagyon fontos, hogy az olyan berendezések, amelyek ilyen részecskéket tartalmaznak, ezeket másképpen kezeljük. Ugyanakkor a jelentést csak felkérjük, jelentésben csak felkérjük a bizottságot arra, hogy ezt vizsgálja meg, ez pedig egy nagyon felvizezett megfogalmazás, ami nem kielégítő, mert a nano részecskék a környezet és az emberi egészség szempontjából is veszélyesek lehetnek. Egyes részecskéknél megalapozott az a feltételezés, hogy károsak az egészségre. Éppen ezért arra kérem a bizottságot, hogy vegye gorcső alá nano részecskéket. Hogyha nem sikerül egyértelműen bizonyítani, hogy nem jelentenek veszélyt ezen termékek, akkor lehet csak őket a piacon forgalomba hozni Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a parlament kitartása kifizetődött a tanácssal való tárgyalások során, és éppen ezért köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Mr. Rossi. Rossi úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az irányelv arra kész, kényszeríti a tagállamokat, hogy külön gyűjtsék az elektronikus anyagokat. Különböző eljárásokat kell bevezetni, például a regisztrációt, és ez mind a termelőt terheli az újrafeldolgozás, az újrahasznosítás is növekszik. Itt nem csak a kisebb anyagokról van szó, a nemzeti követelményeket is figyelembe veszi, és védi a kis gyártókat, mert a tárgyalások első fázisában először ez kis cégekre vonatkozott. Az, ami pedig a nem, engedélyen nem rendelkező újra feldolgozást illeti, ők nem élhetnek ezzel a joggal. Köszönöm, Gárdéni asszony. Köszönöm szépen. Egy nagyon kényes és fontos témáról van szó. Florenc úr említette ezt. Említette, hogy veszélyes környezetszennyező anyagokról, egészségkárosító anyagokról van szó, és nyersanyagokról, amelyeket újra hasznosítunk. Tudjuk, hogy milyen nagy szükségünk van a nemesfémekre gondolok arra, hogy, hogy bizonyos országokban több ezer eurót kell ezekért kilónként fizetni. Ugyanakkor arra emlékeztetnék, amit Florenc úr mondott, hiszen hazámra hivatkozott. Igaz, hogy nem érjük el az észak-európai szinteket, de az utóbbi években a tendencia változott, és nagyon nagy, nagyok a különbségek az országonként, mert ha megnézzük az északi térségeket, az ottani gyűjtési ráta sokkal magasabb, mint délen. Választói körzetem Velence például a harmadik helyen áll az országon belül, és a gyűjtési kvóta 5,41 kilót. Emilia Románia például ott sokkal magasabb a lefeledtségi ráta, gyakorlatilag 100%-os. Ez a tendencia mindenképpen pozitívan értékelendő, és 27%-os volt a begyűjtési növekedés az utóbbi évben, tehát ezt mindenképpen pozitívan kell értékelni. Be kell lássuk, hogy az eddig megtett lépések pozitívak, és az eddig megtett út is a helyes irányba mutat. Egy figyelemfekető kampányt kell elindítanunk a polgárok körében, és erősítenünk kell a már létező struktúrákat azon struktúrákat, amelyek adottak, és lehet, hogy az adatokat is némileg frissíteni kellene, mert lehet, hogy ezek nem tartanak lépést a gyors fejleményekkel. Köszönöm szépen. Szarbu asszony. De echipamente elektrice és elektronice. Köszönöm szépen. Az elektronikus berendezések hulladéka olyan hulladékcsoport, amely folyamatosan növekszik az elmúlt években, és ráadásul ez az egyik legveszélyesebb hulladéktípus. Ezt a típusú hulladékot egyáltalán nem kezeljük megfelelőképpen, ezek nagyon sok esetben hulladéklerakókba kerülnek, és nagyon komoly toxikus szennyezésekhez vezethetnek. Minden, amit annak érdekében teszünk, annak érdekében teszünk, hogy az ilyen jellegű hulladékot jobban újrafeldolgozzák, mindenképpen üdvözletes. Olyan szabályokra van szükség azonban, amelyek könnyen használhatóak bármely tagállamban, mert vannak óriási különbségek a tagállamok között. Nálunk Romániában több tagállamhoz képest viszonylag kevés elektromos berendezést használunk, tehát kevesebb elektronikus hulladék is keletkezik, ezért talán több időre lenne szükségünk a rendkívül ambiciózus célkitűzések megvalósításában. Az elektronikus hulladék tömeg összegyűjtésére vonatkozó százalékos adatok különbözőek minden egyes tagállamban, úgyhogy összességében azt szeretném kérni, hogy a valóban betartható határidők, illetve a rendkívül magas szintű célkitűzések között valamilyen egyensúlyt kellene találni. Egyébként pedig köszönöm a nagyon nehéz munkát az előadónak és az árnyékoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péter Liza következik. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Karl-Heinz Florencnek szeretnék gratulálni ehhez a sikerhez, mert ez egy herkulesi feladat, egy ilyen munka volt, hiszen éveken keresztül folyt a munka a bizottságban. Nem szeretném megismételni már azt, amit többen elmondtak, hanem egy egészen apró aspektusra szeretnék utalni, ami azonban a polgárok számára nagyon fontos. Az energiatakarékos lámpák, ezek ugye nagyon észszerűek, hiszen 80%-ban megtakarítják az áramot az izolámpákkal szemben, ugyanakkor ezeket újra kell hasznosítani. No, persze higanyt tartalmaznak, 200-szor kevesebb higanyt tartalmaznak, mint azon hőmérők, amelyeket néhány évvel ezelőtt még használtunk, de ezt a kis mennyiségű higanyt is megfelelő módon kellene ártalmatlanítani, és így gyakorlatilag egy picit magukra maradtak a polgárok az utóbbi időben. Szülővárosomban is ezt tapasztaltam, mert kisméretű elektromos berendezéseket akartam a hulladék ártalmatlanítani, és azt mondták, hogy vigyem el a lerakó telepre, kedden fél négyig tehetem ezt meg, na de hát kinek van akkor ideje, úgyhogy polgárközeli megoldásra van szükség, éppen ezért a kollégákkal együtt egy indítványt fogalmaztam meg, nevezetesen arról, hogy a kis izzólámpákat, illetve a kisméretű berendezéseket az üzletben kell, hogy vissza, oda lehessen visszavinni, vagy másfajta hasonló megoldásra van szükség. Örülök annak, hogy Kárhányz Florence ezt támogatja, hiszen éppen itt az ideje annak, hogy a polgárok aggályait figyelembe vegyük, és megkönnyítsük a dolgukat, amikor vissza akarnak vinni egy ilyen berendezést, hogy megfelelő módon tudják ezeket majd kezelni. Köszönöm szépen, Merkiz asszony. Dank u wel, voorzitter. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, ugyanis remek munkát végzett. Mindez hozzátenném azt is, hogy nem is volt könnyű dolga. Tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy az ablakon dobáljuk ki az aranyat, és nagyon sok más értékes anyagot, Jelenleg ebben a nehéz gazdasági helyzetben ezt egyáltalán nem engedhetjük meg magunknak. Fontos lenne, hogy ezeket az anyagokat megfelelőképpen össze tudjuk gyűjteni, és újra fel tudjuk használni, hiszen szinte az utcán hever az arany. Ami a mobiltelefonokat illeti, ezek tényleg olyan berendezések, amelyeket gyakran lecserélnek az emberek, és nem csak az a fontos, hogy ezek ne hulladéklerakóba kerüljenek, mert toxikus anyagokat bocsátanak ki, hanem az is fontos, hogy ezeket utána megfelelőképpen újra feldolgozzák, kivonják belőlük a használható értékes anyagokat. nem csak arra kell gondolnunk, hogy lehetővé kell tennünk, hogy mindenki könnyen eljusson egy gyűjtőhelyre, és könnyen le tudja adni ezeket a berendezéseket, hanem az is, hogy az ebből felhasználható értékes anyagokat maximálisan ki tudják vonni. Köszönöm a szót. Gratulálok az előadónak, Karl Heinz Florencnek, aki igen figyelemre méltó munkát végzett. Az ő munkája a jelentéssel kapcsolatosan igen aprólékos volt, erre volt szükség. Nagyon sok ülésen vett részt, különböző szervekkel tárgyalt. Sajnos eltérő vélemények voltak a témáról, de a cél az volt, hogy hogyan lehet az elektromos és elektronikus hulladék mennyiségét Európában csökkenteni. Jelen pillanatban ez a dokumentum rendkívül fontos, hiszen arról beszél, hogy hogyan tudjuk az erőforrásainkat megőrizni. Ugyanakkor az elektronikus és elektromos hulladékot föl kell használni, amennyire csak lehet. Európának nehézségei vannak a téren, hogy nyeres, nyersanyagot találjon hasonló termékek létrehozásához, és itt van az út, hogy hogyan lehetne ezen segíteni, ne a hulladék lerakókba kerüljön a hulladék, hanem ki kell nyerni ezeket a hasznos anyagokat a hulladékból. Meg kell hosszabbítani az elektromos, elektronikus anyagok felhasználásának időtartamát is, új modelleket kell találni, és a lehető legjobb gyakorlatot folytassuk Európában. A büntetés, a szankció, ez az utolsó szintje a jog biztosításának, hogy a bevált gyakorlatra összpontosítsuk. Okoni asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az európaiak sokáig úgy termelték a hulladékot, hogy nem is foglalkoztak vele, se az újrahasznosítással, és ma még mindig nagyon kevés európai állampolgár figyel oda az elektromos elektronikus hulladékára. Például, amikor a múlt hétvégén vissza akartam adni egy anyagot, vagy egy eszközt, egy elosztót, a boltban, a barkásboltban, akkor nem tudták, hogy mit kezdenek vele. Végül a kollega velem együtt kutatta ennek a módját. Úgyhogy ez nagy probléma, csak 30%-át gyűjtik össze ezeknek a hulladékoknak, és kezelik őket. Én amellett szavazok, hogy ezt a szöveget fogadjuk el, és a kollega, az előadó igen remek munkát végzett az elmúlt hónapokban, gratulálok neki. Minden egyes tagállamban legyen egy begyűjtési arány, mégpedig 85 százalék, és eh, a saját területükön kell ezt megtenniük, ezt elérni ezt a számot. Nagyon sok gyűjtési, begyűjtési helyszínt kell eh, biztosítani, és eh, ami az irányelvet illeti, lehetővé teszi, hogy a gyűjtés terén előre lépjünk. A direktív erősíteni fogja az, hogy fokozatosan az európai állampolgárok másképpen viselkedjenek, kedves európai állampolgárok, végezzük a szelektív hulladékgyűjtést, ez nekünk semmibe nem kerül, jó az egész planétának és a következő generációnak. Elnök úr, gratulálok önnek, hogy megválasztották, és azt szeretném kérni, hogy az energia hatékonyságban vegyen részt, mégpedig úgy, hogy kevésbé használják itt ebben a teremben a klímát, mert itt mindig nagyon hideg van, és az energiahatékonyság hoz hozzájárulnánk azzal, hogyha itt jobban szabályoznák a hőmérsékletet. Köszönöm. Köszönöm. Persze sokat spórolhatnánk, ha csak egy üléstermünk lenne. Most jön a spontán felszólalások sora. Mikulásik úr kezdi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni Karl Heinz kollégának. Úgy tűnik, hogy a néppárt is sokat tud tenni a környezet érdekében. Én biztos vagyok abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, amikor nincsenek feldolgozva, azok aláássák az emberi egészséget, és az ilyen hulladék növekvő mennyisége lépéseket követel tőlünk felelős törvényhozást, amely bátorítja az újrafelhasználást és a szelektív gyűjtést. Meggyőződésem, hogy a vállalkozások felé útmutatást kell nyújtanunk, hogy jobban bánjanak az erőforrásokkal, és többet tegyenek annak érdekében, hogy újra begyűjtsék az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket. Ez egyébként összefügg a kutatás fejlesztéssel is, és az erőforrások okos felhasználásával. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm. Az elektronikus berendezések, eszközök száma ugrásszerűen megemelkedett. 12 millió ilyen készüléket kell begyűjtenünk, és az azt jelenti, hogy komoly beruházásokat igényel mindez. Annak érdekében, hogy ezeket a ritka fémeket vissza tudjuk nyerni, illetve csökkentsük a környezet terhelését. Az elektronikus, elektromos berendezéseket megfelelő módszerekkel kell begyűjteni és újrahasznosítani ide tartoznak a nehézfémek, begyűjtése és a különböző szemtőképes alaplapok begyűjtése. A begyűjtési arány ez idáig nem volt túl magas, és nagyon fontos lenne, hogy a nem teljesen tisztázott tartalmú anyagokat, készülékeket is összegyűjtsük. fontos, hogy ezeket az anyagokat ne veszélyes módon válasszuk szét. Tika asszony, köszönöm szépen. Az etiki jogszabályunk ellenére Európa túl sok mértékben támaszkodik a környező régiókra, így többek között Afrikába, és nagyon sok veszélyes hulladék jut ki Európából, ami morálisan, pénzügyileg és környezetileg is káros. Pénzügyileg azért, mert a, a rengeteg exportot eredetileg importáltuk, és gyakorlatilag elvesztegetjük azt, amit ismét újra lehetne hasznosítani. Környezetileg is veszélyes, hiszen ezek ezek az országok nem tudnak megfelelően bánni ezekkel az anyagokkal, nem tudják ezeket megfelelően feldolgozni, és ez azt jelenti, hogy óriási területeken számos embert ér komoly környezeti ártalom mert egyszerűen elér, elégetik ezeket a hulladékanyagokat. Tehát ezek az erőfeszítések nem érnek semmit, ha nem hagyjuk ezeket végre minden tagállamban, és állítjuk le az exportot. Ez saját, ezzel saját magunknak is tartunk, illetve a jelenlegi szomszédainkkal szemben, akikkel visszaélünk. Szanik úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, az új hulladék begyűjtési rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekről a az újrafelhasználást fogja előmozdítani. Progresszívan vezetik be a rendelkezéseket, ami azért fontos, mert az országoknak idejük lesz így igazodni az új szabályokhoz, ami már most is sikernek nevezhető a nagy áruházakban begyűjtési terveket indítottak, és a nagyáruházak visszaveszik azokat az elektromos és elektronikus berendezéseket, amelyek nem kellenek már. Biztos vagyok benne, hogy ezt a szabályt a továbbiakban egyre szélesebb körben fogják alkalmazni. A lengyel elnökség egy jó kompromisszumot tárgyalt le. Az rendelet az emberi egészséget és a környezetet is védi, valamint az administratív eh, terheket is csökkenti a gyártók szempontjából. A kíros Gerbrandi. Gerbrandi kollega. Dank u voorzitter. Het is uh, begin januari en... Köszönöm. Köszönöm elnök asszony. Január eleje, elejét írunk, az elmúlt éves beszámolók készülnek, akárcsak az ezévi tervek, és tudjuk, hogy a számok nem lesznek rózsásak. Magas a munkanélküliség, a növekedés alacsony, az eladások csökkennek. De megosztanék önökkel egy titkot. Az alapanyagok árrobbanása majdnem minden cég eredményét befolyásolja majd kétszemélyű árrobbanásról beszélünk, ami további terhet ró a gazdasági szereplőkre. Az irányelv, a ma előttünk fekvő irányelv pedig pontosan erről szól, hiszen a platinát, a kobaltot, az ezüstöt és az egyéb viszonylag ritka fémeket óriási mennyiségben dobjuk ki a szemétbe minden évben. Egész egyszerűen nem használjuk fel azokat az alapanyagokat, amelyek kinyerhetők lennének ebből. Fontos, hogy eh, Florenc úr az előadóval eh, kompromisszumra tudtunk eh, jutni, de igazából egy forrás hatékony Európához ez édeskevés. Köszönjük, Veszlund asszony! Köszönöm. Nagyon büszke vagyok, amikor az Európai Parlament környezetvédelem szempontjából pozitív eredményeket ért el. A tagállamok ennél kevesebbet akartak, és a bizottság javaslatánál is környezetbarátabb, amit itt elértünk. Ez a jelentés, és a soron következőre is igaz az, hogy a recycling rendszer, az újrafeldolgozás ahhoz, hogy sikeres és hatékony legyen, ehhez komolyabb erőfeszítésekre van szükség. Az elektronikus hulladék exportjáról már többen szóltak előttem. Nagyon fontos kérdés ez, mert Afrikába exportáljuk a veszélyes hulladékot, ahol ennek a feldolgozása, újra felhasznosítása egyáltalán nem biztosított. A kisebb elektronikai berendezések esetében a begyűjtés könnyű, de sajnálatos módon jelenleg erre nem kerül sor, remélem, hogy rövid távon a bizottság ezügyben majd valamit tesz. Köszönjük, Patosnik biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid válaszokat szeretnék adni, egy hosszabbat is. Azzal kapcsolatosan, amiről ma itt szó van. Először is a tagállamok között valóban óriási a különbség, és komoly kihívásokkal néznek szembe. Mindenesetre az is tény, hogy komoly lehetőségekkel is szembenéznek, és ezeket a lehetőségeket ki kell aknázni. Ami a nanoanyagokat illeti, egyértelműen külön figyelmet igényelnek, és ezt meg is kell adni a megfelelő jogszabály keretében. Ezzel is komolyan foglalkozunk a bizottságon belül. Ami pedig a mi azt illeti, hogy az üzleti világot és a környezetvédelmet is figyelembe veszünk. Én a történetemmel megpróbáltam az erőforrás hatékonyság felé mutató utat felvázolni azt, hogy hogyan jutunk el egy korszerű Európához. A legtöbb európai ország eladósodott. Ha megfelelő választ akarunk adni, akkor a növekedés ösztönzésétől nem tekinthetünk el, és ha ezt megfelelően akarjuk kezelni, akkor az Európai Unió versenyképességére is összpontosítanunk kell. Ez valóban jelenleg egy probléma. A mostani javaslataink a jobb erőforrás kihasználását, intelligensebb forrás kihasznál, erőforrás kihasználást jelentenek, és ezek a megoldások vezethetnek ki a jelenlegi problémákból. Remélem, hogy ezt mindenki érti. Az árak, Gerben Ján említette az árakat, rendkívül gyorsan emelkednek, ami egy teljesen más tendencia, mint a 20. században. Az a nyers anyagok ára folyamatosan csökkent, kivéve az, egyes, az első és a második világháború időszakát, illetve az olajválság éveit. A XXI. században pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, és hogyha figyelembe vesszük, hogy Európa rendkívül függ az importtól, és ha figyelembe vesszük, hogy a költség struktúrában a nyersanyagok sokkal nagyobb súlyjal esnek latba, mint a munkaerő, akkor egyértelmű, hogy a vállalatok jelenleg az nem a munkaigényes technológiák innovációjára törekszenek, hanem olyasmire, ami a nyersanyag felhasználást igyekszik észszerűsíteni vagy hatékonyabbá tenni. És is erről beszélünk. Ez az Európai Unió jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságának az egyik központi eleme. Úgyhogy remélhetőleg az új jogszabály megszavazásakor ennek a központi elemnek adunk kellő hangsúlyt. Hiszen ezzel egyértelmű jelzést adunk az ipar számára, ösztönzést, hogy milyen irányba kívánunk haladni. Erről beszélünk ma, és ezért vagyok rendkívül boldog, hogy a meglehetősen magasra kitűzött cél változatlan maradt. Végezetül pedig szeretnék őszintén köszönetet mondani az egész parlamentnek, különösen Karl-Heinz Florencnek nagy örömömre szolgált együttműködni vele, hiszen rendkívül jártas, tapasztalt és jól ismeri a problémát, és ez lehetőséget teremtett számunkra, hogy szorosan együttműködhessünk. Köszönöm, biztos úr. És most pedig eh, felkérem Florenc urat, hogy eh, Biztos úr, pontosan a fején találta a szöget. Valóban mindannyian megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi helyzetben egy harmadik ipari forradalmat kell beindítanunk, és ez csak akkor lehet, hogyha tisztában vagyunk a fenntarthatóság szükségességével, illetve a gazdasági növekedés szükségességével. Itt a nyersanyagokról volt szó, és egyből, erről egy dolog eszembe jutott, amiről elfeledkeztem, nevezetesen a humán erőforrásokról. Filip asszony kiváló eredményeket ért el nagyon jártas volt ebben a kérdésben. Florence úr, igen, kedves kollégák, a Florence féle jelentés vitáját ezzel lezártuk. Holnap szavazunk 12-kor. Igen.